Kedves kollégák, ismét megnyitom az Európai Parlament ülését, amelyet március 13-án zártunk le. Most pedig itt Brüsszelben vagyunk, két évvel ezelőtt voltunk itt utoljára, ugyanis közben az ülésterem tetőszerkezetét javították. Az üléstermen kívül megtalálhatják a fényképes bemutatását annak a munkának, amelyből kiderül, hogy mennyire súlyos volt ez a probléma, és hogy milyen kiváló munkát végeztek a szakemberek, és egyébként gyors munkát is végeztek a nehézségéhez képest. Szeretném tehát megköszönni az adminisztrációnak és az INLO főigazgatóságnak az elvégzett munkát. Köszönöm, hogy ennyire tökéletes és gyors munkát végeztek. Nos, a március 13-i és 14-i ülésen elfogadott szövegek jegyzők, és a jegyzőkönyv mindenkinek rendelkezésére áll. Ha nincs megjegyzés, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak veszem.